The first one is without voting list. just by show of hands. Okay. Okay. We check it electronically, but there is no voting list. Dear colleagues. Kedves kollégák, nagyon sajnálom, de kezdjük el, és csináljuk gyorsan végig. Kezdjük akkor az első szavazással, a 25-ös napi rendi pontról, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapigénybevétele. Egy levélről szavazunk, amit ismertek, ismernek, úgyhogy kérem, hogy támogassák. A levelet elektronikusan szavazom, meg, eh, szavazunk, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 41 mellette, 40 mellette egy ellene elfogadtuk. A következő a 26-os napi rendi pont. Az Európai Közösség hajótulajdonosainak szövetsége és az Európai Közlekedési és Szállatási Dolgozók Szövetsége között létrejött 2006-os tengerészeti munkaüti egyezmény hat módosító van az irányelvhez. Mm, a tanácsal való első olvasatról szavazunk, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 40 igen, egy nem szavazattal elfogadtuk. A következő az oktatás újragondolása a jobb szociális eredmények érdekében. Gönc Kinga jelentése. A kompromisszum. Az EPP, SND, ALDE és a zöldek mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. El kompromisszumos, EPP, SND, ALDE, zöldek, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Kilences módosító, igen, Nem. Tartózkodás. Elutasítva. Tízes. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. B. Kompromisszum EPP, SND, ALDE és Zöldek. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. Akkor nézzük a az IA kompromisszumot EPP, SND, ALDE, e, zöldek, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. E, I kompromisszum, e, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 23. Én ez szuper, igen, nem, tartózkodás, Elutasítva. G kompromisszum, EPP, SND, ALDE, zöldek, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. C kompromisszum, SND, EPP, ALDE, GUE, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. F kompromisszum, LPP, e SND, ALDE, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. D kompromisszum, EPP, SND, ALDE, zöldek, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es, Konstantinon Pupakis, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. E EPPSND EPP, SND, zöldek, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. HB kompromisszum EPP, SND, zöldek, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 53 Gönc Kinga, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. H kompromisszum, LPP, e SND, de zöldek, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. HA, LPP, SND, de zöldek, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 62 Becker úr, csak nyelvi módosítás. Erről nem szavazunk. 68-as a következő. Benemias úr, igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 73. Konstantin Pupakis, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 77. Van Igen. Nem tartózkodás elutasítva. J kompromisszum, EPP, SND, zöldek, igen, nem, tartózkodás elfogadva. IB, EPP, SND, ale kompromisszum zöldekkel, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. K kompromisszum, EPP, SND, zöldek, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 97-es Gönc Kinga. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 99 Van der Stoop. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. A záró szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 38 igen, 2 nem, két tartózkodás, elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. 27. No. 28. So. Then next on the agenda is the budget 2014. A 28-as napi rendi pont 2014-es költségvetés háromoldalú egyeztetésre szóló mandátum Őri Csaba eh, előadója. Akkor kezdjük meg a szavazást. Első módosító. Frederik Dáden, igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. A kompromisszum. EPPSND SND, zöldek, igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös módosító. Dáden úr szóbeli módosítóval Ellenzi valaki? Látom, nem. Ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás. Ellenőrizők. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18-23 alányban elutasítottuk. Hatos Gönc Kinga, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Hetes Zuba, igen. Nem. Tartózko tartózkodás elutasítva. Nyolc Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 9. Igen. Nem. Tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk. B kompromisszum. EPP, SND, ALDEK, zöldek. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 12. Cúberasszony. Igen. Nem. Tartózkodás elutas 13, Darden, Gönc és Steinbrook, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 14 Zuver, igen, nem, tartózkodás elutasítva. Darden 15, Darden Gönc, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 16 Jane Lambert, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 17 Darden. Részenkénti szavazás első részről. A felolvasott szöveggel igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Második rész. Igen. Ki van ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Hm. Nem, bocsánat, elutasítottuk. 18. Bulon a 17-nek felel meg, úgyhogy erről is szavazunk. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. C kompromisszum, LPPSND, e igen, nem. Tartózkodás elfogadva. 23. Darden. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 24. Steinbrook. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 25. Darden. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. D. Kompromisszum. E D. de zöldek. Igen nem, tartózkodás elfogadva. 29 Zuber igen, nem, tartózkodás elfogadva. E kompromisszum EPP SND ALDE zöldek, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 33 Darden igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. A záró szavazásra megnyitom a, az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. 36 igen, két nem szavazattal, négy tartózkodással elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. The next point we will vote is, uh... A következő, amiről szavazunk, Kozlavszki úr jelentése a költségvetési megszorítások regionális és helyi hatóságokra kifejtett hatására tekintettel az uniós strukturális alapok kiadásaira. A kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ötös. McIntyre. Részenkénti szavazás az EPP kérésére. A lesz szó kevesebb nélkül. Ki támogatja? Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Elektronikus szavazást megnyitom. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Ötös pont. Closed. Lezárom a szavazást. 23 igen, 16 nem, 3 tartózkodás elfogadtuk. Második rész. A lesz kevesebb szó nélkül, illetve szó mellette ki van, ellene ki van. Tartózkodás elutasítottuk. B kompromisszum EPP SND de zöldek LCR. E igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes, McIntyre asszony, igen, nem, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. C kompromisszum EPP SND de zöldek LCR. E igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 13 Kozolino, részenkénti szavazás. Első rész szóbeli módosítóval. Tovább hangsúlyozza azt, hogy az, EU, az 12,2 milliárd eurós teljes összegből 3,253 milliárdot az isf e nek lehetőség szerint két lépésben biztosítsanak. El, ellenzi valaki a szóbelit, látom nem, akkor a részenkéti szavazás EPP kérésére, ami ugye, hogyha elfogadjuk a szóbeli módosítót, akkor nem lép érvénybe. A 13-as módosítóról szavazunk a szóbeli módosítóval együtt mellette a bear szóról ellene ki van, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész. Ja, akkor erről nem kell, szavazzunk, mert már kivettük. D kompromisszum, EPP, SND, ALDE, Zöldek és ECR. Okay. So, you have word, so the word bear has been taken out. Yeah. No, we don't have to vote on the second part. A második részről nem kell szavaznunk azért, mert a szóbeli módosító megváltoztatta az első részt, és mivel elfogadtuk a szóbeli módosítót, már nem kell a második részről szavazzunk. Jó így? Akkor jó. D kompromisszum. LPPSND, e SND, zöldek, ECR. Igen. Nem tartózkodás elfogadva. E kompromisszum EPP, SND, ALDE, zöldek, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 17-es Kozolino. Nem, ez ugye kiesik. 21-es módosító McIntyre asszony, igen. Nem. Tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk. Ellenőrizzük. Elektronikus szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, ó. Oh, 23, igen, 18, nem, mert elfogadtuk. 22, Elizabeth Schröter, részenkénti szavazás, első rész, a particularly különösen szó nélkül, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, ki támogatja, ki nem, tartózkodás, ellenőrizzük a második részt elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23 nem, 16 igennel elutasítottuk. 23 Schröter, első rész, mert részenkénti szavazás. Hangsúlyozza a szerepet egészen addig, hogy munkáit teremtés, igen, nem tartózkodás, elutasítva. Elfogadtuk, javít az előadó. Második rész. A mobilitás helyreállítása, igen. Nem. Tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk. Jó, akkor ellenőrizzük. Ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. 23 igen, 19 nem, elfogadtuk. Akkor a következő a 24-es, Schröter, nem, tartózkodás, elutasítva. 25. Benion. Igen. Nem. Tartózkodás, elutasítva. 26. Eszája. Igen. Nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 22 igen, 21 nem, elfogadtuk. A következő G kompromisszum. EPP, SND, ALDE, Zöldek és ECR. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 31. Eszály asszony, szóbeli módosító. Az alapok felhasználása, felhasználása utána egy rész törlése, majd és kiegészítve ezzel jobb kommunikáció, amely egy általánosabb, stb. vezet. Ellenzi -e valaki a szóbelit? Nem. Akkor mellette ki van? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 32. Van Törölni akarja, ki támogatja, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kompromisszum H, EPP, SND, de zöldek, ECR. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 34. Darden. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 35. Így kiesik. Akkor a záró szavazásra elektronikusan sor kerül. Megnyitom. Lezárom a szavazást. 43 igen, egy nem. Tartózkodás nélkül gratulálunk az előadónak, elfogadtuk a jelentést. So, yeah. so the next következő. Dacs Tamás jelentése, véleménye a harmadik országbeli áruk és szolgáltatások hozzáférése az unió belső piacához közbeszerzések során, tovább az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országok közbeszerzési piacaihoz való hozzáféréséről szóló tárgyalások. 22-es módosító, Szippel, Castex tollából, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 22-esről. Lezárom. A néppárt és a szocialisták kicsit túl, egy-egy személlyel túl ö, szavaztak, a néppárt még mindig, Most rendben van. Most lezárom a szavazást. 19-en mellette, 24-en ellene elutasítottuk. 23-as módosító Handel úrtól mellette ellene tartózkodik, elutasítva. A kompromisszum néppárt, szocialisták mellette. A 23-ast ellenőrizzük? hangzott a kérdés. Az elnök asszonya akkor elektronikusan ellenőriztette a 23-asról a szavazást. Megnyitotta a szavazást. Lezárom a szavazást. Elnézést kérek, 35-en mellette, 7-en ellene elfogadtuk a 23-ast. A következőről, az AA-ról, AB-ről, AC-ről, A, E-ről, A, G-ről, AF-ről, akár blogban is szavazhatunk, ki szavaz mellette blokkban, ellene blokkban, tartózkodik, akkor erről a blokkról elfogadtuk, megszavaztuk ezt a kompromisszumos blokkot, és a 25-ös módosítóra térünk át Cipelasszonytól mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 26-os Dárden úrtól mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. B. Kompromisszum, néppárt, szocialisták mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. C. Kompromisszumos, EPP, szocialisták mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. D. Néppárt, SND, GUE, mellette, ellene, tartózkodik tartózkodik, elfogadva. 32-es módosító Hendel úrtól mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 33 Hendel úrtól mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 5-ös témafelelős tollából mellette, ellene, tartózkodik elfogadva, hatos Dajcsúrtól mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 39 Cippel és Darden képviselőktől, itt ö, külön szavazunk első részben részenként, tehát but shall be rather and labor situation mellette ellene tartózkodik elfogadva, második részt pedig mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 40-es széppel tollából mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást a 40-esről. Lezárom a szavazást. 19 mellette, 24-en ellene elutasítottuk. Hetes módosító, széppel és Kastex tollából mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 8. Hendel úrtól mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 9-es Hendel úrtól mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. Így van. Elektronikus szavazást megnyitom a kilencesről. Lezárom a szavazást. 21-en mellette, 23-an ellene, tehát elutasítottuk. Tízes módosító, Szippel Castex mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 11-es, Cippel Kastextől itt részenként szavazunk. Első rész, teljes szöveg, and that do not respect in accordance with directive nélkül tessék mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk róla, ellenőrizzük az első részről. Lezárja a szavazást. 26-an mellette, 18-an ellene elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Egyes módosító okafogyottá válik a 11-es elfogadása miatt, 12-es módosító Hendel úr mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös Dárden úrtól mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os Cippel Dárden tollából mellette ellene tartózkodik elfogadva. 17-estől egészen végéig blogban szavazhatunk? Nem? Jó, akkor részenként. Akkor 17-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. 18-as Szippel mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es Szippel és Dárdentollából mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Záró szavazás elektronikus módon történik meg, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 34-en mellette, heten ellene szavaztak, hárman tartózkodtak. Gratulálunk a témafelelős Dajt Tamás úrnak. rendőn következő pontja az orvostechnikai eszközökről szóló irányelv. 2083 178 2002 és az 1223-2009-es rendelezett módosításáról szóló rendelet. Esztrella asszony tollából származik a vélemény. Megkezdjük a szavazást a 28-as és 29-es módosítóról, melyek azonosak mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük, elektronikus úton szavazunk. Lezárom a szavazást. 23-an mellette, 18-an ellene elfogadtuk. A bizottó 30-as módosító mellette ellene tartózkodik. Úgy gondolom, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Ellenőrizzük elektronikus módon. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23-an mellette, 20 ellene szavaztak, tehát elfogadtuk a 30-as módosítót. Köszönöm szépen, kedves kolléganőm, hogy szavaztatott. Térjünk át a 32-es, 34-es, amelyek azonosak mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. A 32-est ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 27 mellette, 14 ellene, 3 tartózkodás világosan elfogadtuk. 35-ös módosító, ez egy törlési ö, módosító Harkin asszonytól mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Elnézést, a 33-as kompatibilis, a 33-as bulany mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Most érünk vissza a 36-osra. Harkin asszony, ez is egy törlésről szól mellette. Ellene. Tartózkodik. Ezt ellenőrizzük a 36-osról, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 25 mellette, 17 ellene. Elfogadtuk. 37-es módosítót visszavonták. Áttérünk tehát a négyes módosítóra, mert a 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 visszavonásra kerültek, négyes módosító mellette, ellene tartózkodik, Elfogadtuk. 51-es módosító. Bizottó asszonytól. Törlési módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítva. 44-es beke- cikkot 6-os bekezdése után C. Cecil kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. Hatos módosító, témafelelőstől mellette, ellene tartózkodik elfogadva. Hetes, szintén mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 53-as módosító bizottó törlésről szól mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 54-es Harkin asszony mellette, ellene tartózkodik. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ezt ellenőrizzük. Túl sok a néppárti szavazat. Kettővel van több. Így már jobb, mondja az elnök asszony. Rendben, Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 13-an ellene. Valóban elfogadtuk. 55-ös Jean Lambert mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadva. 56-os. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadva. 57-es. Mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 58 mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 9-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 10-es törlésről szól mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 59-es bulontól mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 60 hárkin mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 11-es témafelelőstől mellette, ellene tartózkodik, Elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 13-as, egy szóbeli módosítóval az áldétól, senki nincs ellene a módosítónak, akkor így módon a 13-asról szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 14-es, két részben szavazunk, első rész, and reviewed, a Healthcare Professionals Organizationig mellette ellene tartózkodik elfogadva. Kiszavaz amellett, hogy beilleszük-e szavakat mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük. Második részről tehát megnyitom az elektronikus szavazást. egy néppártiból több szavazat van, mint kellene. Rendben, mindenki szavazott? Mindenki világosan szavazott? Most a második részéről szavazunk a 14-es számú módosítónak, és mellette van a témafelelős is. Az ő ajánlásával született meg ez a második rész. Úgy látom, világosabbak már a dolgok, lezárhatom tehát a szavazást. 38 mellette, 6 ellene, ez világosan elfogadott rész. A kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os módosító Bulam úr Alde eh, szóbelivel rendben, akkor mellette kiszavaz ellene, tartózkodik elfogadva. 17-es módosító bulam mellette, ellene tartózkodik elfogadva. Kettes módosító raportőrtől mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 18-ast visszavonták, hogy a 19-esről Filip Bula mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Húszas módosító mellette, ellene. Ezt ellenőrizik a húszasról, megnyitom a szavazást elektronikus módon. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 26-an mellette, 17-en ellene, világosan elfogadtuk. 21-es Bulan úrtól mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 22-es Bulan úrtól mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 23-as Bulan úrtól mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 25-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadva. B. Kompromisszumos négy frakciótól mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Akkor a teljes véleményről elektronikus módon nyitom meg a szavazást. A néppártból még mindig egy kicsit túl sokan vannak, egyel van több, mint kellene. Most rendben van már. 43-an mellette, egy ellenszavazattal, nulla tartózkodás mellett gratulálunk az előadóasszonynak. Nincs a teremben, de majd az, a gratulációnkat megüzenjük neki. újra e- Estrella kolléganőnk egy másik véleményéről szavazunk most, ez pedig azon rendelet tervezet, amely az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szól. 16-os módosító Bulan úr mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 39-es cikk, bevezető rész, as módosítő, témafelelőstől mellette, ellene tartózkodik, elfogad a 17-es módosító, kapnak kompatibilis mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 18-as módosító kompatibilis mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Ötös módosító témafelelős tollából mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Hatos ugyanazon szerzőtől mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Hetes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 19-es módosító kompatibilis mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as módosító Kábnok úrtól mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. A kompromisszum négy frakciótól mellette ellene tartózkodik elfogadva. Tízes módosító. Bulan úrtól, egy szóbeli módosítóval, Aldétól, senki nincs ellene, akkor a tízesről szavazunk mellette, ellene tartózkodik elfogadva. Tizenegyes módosító Bulan úrtól mellette, ellene tartózkodik azt gondolom elfogadtuk, de ezt ellenőrizzük elektronikus módon. A 11-esről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 23-an mellette, 16-an ellene, valóban elfogadtuk. 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 13 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 15 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A teljes véleményről elektronikus módon megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 44-en mellette, egy tartózkodás mellett mondja az elnök asszony, gratulálunk az témafelelősünknek. És természetesen az árnyék előadóknak is gratulálunk. Donc là, on a voté. Euh, Következik a 33-as napirendi pont, egy vélemény. A szolgáltatások belső piacáról szóló IMCO saját kezdeményezési jelentésről. Jelenlegi helyzet és következő lépések címe David Kaza véleménye. Egyes bekezdés, egyes módosító, Paul Murphy mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes módosító a jelentéstevőtől mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk hármas módosító, Deli mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Negyedik módosító, Cuber mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös módosító Murphy mellette ellene tartózkodás elutasítva egy A bekezdés hatos módosító deli mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes Karima deli mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum. Négy csoporttól mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Következik a 14-es jut módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva 15-ös, módosítok a Mádelli mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os ugyanőtőle mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Harmadik bekezdés 19-es módosító, Cuber mellette, ellene tartózkodás elutasítva a 18-as, Paul Murphy mellette, ellene tartózkodás elutasítva 20-as, karimadeli mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 21-eset, visszavonták, úgyhogy következik a 22-es Jutas Steinrück mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 23-as, Cuber mellette, ellene tartózkodás elutasítva 24-es Jutta Steinrück mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös Danuta Jazlovjecka szóbeli módosítással, amennyiben senki nem kifogásolja ezt, akkor szavazunk róla, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a harmadik bekezdésből a 26-os Kozolino szintén szóbeli módosítással, amit a néppárt nyújtott be. Ha senki nem kifogásolja ezt, akkor szavazunk róla mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Negyedik bekezdés, 27-es módosító, Cuberasszony mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. B kompromisszum, négy frakciótól mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 31-es módosító, részenként szavazunk, az In Particular Occupational Pension Schemes nélkül, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 32-es Paul Murphy mellette. Ellene tartózkodás, elutasítva 33-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 34-es hírsasszony mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös tenyrük mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os David Kaza mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Az egész szövegről mód... Öm, Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. És megállapítom, hogy 41 igen szavazattal, 4 ellenszavazat mellett tartózkodás nélkül elfogadtuk, és lezárom a szavazást. Következik a 34-es napi rendi pont. Először is egy szobai választ igénylő kérdésről és egy állásfoglaló indítványról is szavazunk a 2007-12 közötti Európai Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelmi Stratégia kapcsán. A szóbeli kérdéssel kapcsolatban két módosító érkezett mindössze. Első módosítót Alejandro Szerkesz nyújtotta be a szocialisták részéről mellette ellentartózkodás. Elfogadtuk, aztán következik az 1A egy új kérdés tartalmaz a kettes mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Így most az egész szöveget elektronikus szavazásra bocsájtom, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 42 igen szavazattal, kettő ellenszavazat és egy tartózkodás mellett elfogadtuk a szóbeli választ igénylő kérdést, és következik az állásfoglalás tervezet maga. A szavazási, szavazó lista preambulum bekezdésekkel kezdődik. A B után az első módosítóról szavazunk, Szárkász mellette ellene tartózkodás elfogadva. A kettest visszavonták, következik a hármas módosító indítvány Patrick Lőirek, a GUE részéről mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes módosító A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes bekezdés, technikai hiba volt, erről nem kell szavazni. Ez az első kockában. 2014 és 2013 került felcserélésre. Úgyhogy a hetes módosítóról szavazunk mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk, nyolcas módosító. Kompatibilis erős szavazunk mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Az állásfoglalás tervezetről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Egy szocialistával túl sok szavazott. tout le Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. És kérem a frakciókat, akik szavaztak, és támogatták ezt a szóbeli választ igénylő kérdést, illetve vállásfoglalás tervezetet, hogy a frakciójukat tájékoztassák, hogy legyenek ott majd a júliusi plenáris ülésen is, képviseltessék magukat, különben lekésünk a kérdéssel, és már nem lesz értelme. Következik a 35. napi rendi pont, szakbizottságunk jelentése, a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló irányelv érvényesítéséről, A szavazó lista az elnökséget dicséri, hiszen praktikus okokból állítottuk össze a jellegi sorrendet. És a parlament szabályzata értelmében, mégpedig a 161. cikk értelmében a módosítók megszavazásának a sorrendje egy vita alapját képezheti, és el tudunk térni a sorrendben a szöveg sorrendjétől, ha a prioritások máshogy kívánják. És ebben az esetben az elnök dönt. A titkárság illetékes felelősével egyetértésben állapítottuk meg a sorrendet. Figyelembe véve, hogy ez az ügy mennyire érzékeny, az ilyen irányba mutató döntéseinket vitára bocsáthatnánk, de most azt kérem, hogy fogadják el az általunk összeállított sorrendet akik teljes mértékben objektívek, tehát ennek a háznak a tisztviselői tették lehetővé, hogy ezt a döntést meghozzam. Az egyes cikk BB2-es kompromisszumával kezdjük mellette. Ellene Jelentéstevő hogy hogyha szavazás sorrendjéről szeretne kérdést feltenni, akkor nem kapja meg a szót. Madame la rapportrice, est-ce qu'il s'agit d'une inter... a szavazási sorrendről szeretne hozzászólni? A szavazás ezen pontján elnök asszony elvette a szót az előadó asszonytól. Velem is. Öné a szó. Most megadja neki a szót. Elnök asszony. Két pontra szeretnék kitérni a szavazás előtt a szabályok értelmében, a játék szabályok értelmében. Az első pont. A szakbizottságunk gyakorlatát szabályoknak megfelelően legalább két frakció, két különböző frakció kell, hogy felsorakozzon egy kompromisszum mögé. Azonban a szocialisták kompromisszum listája ennek a követelménynek nem felel meg. Különösen az AAA és a CCC, a DD2, az LLL, az MMM, a DDD, az EEE e e kompromisszumos módosítók esetében. Frakción koordinátora információs levelet küldött erről elnökasszonynak, de semmilyen reakciót nem kaptunk az elnökasszony részéről. Ezért azt kérem, hogy a felelős személy, aki a módosítókért felelős, reagáljon erre a felvetésünkre. A másik dolog, a jogi szolgálat képviselője elmagyarázza, magyarázza el nekünk, hogy miért kell elnökasszony döntését elfogadnunk, amely szerint a 19 és a 9. és a 12. cikk miért került felcserélésre. A néppárt és az ALDE véleménye szerint először a 9-esről kéne szavazni, és utána kell, hogy következzen a Z2-es. Különben is úgy gondoljuk, hogy nem szabad, hogy diszkriminatív, emellett arányos kell, hogy legyen egy ilyen döntés a sorrend megváltoztatásáról. A Z2-es kompromisszum csak egy nyitott listát vezetne be mindenféle korlátozás nélkül. És ezért a néppárt és az ALDE módosítója, ami ennél tovább megy, erről kéne először szavazni. A 12-es bekezdés MMM 1-es kompromisszumos módosítájára kellene korábban szavazni. A mail. Valóban kaptam egy mailt az önök koordinátorától, Őri Csabától. Neki meg is válaszoltam. Ő június 17-én 20 órakor írt, én másnap 17 óra 04-kor válaszoltam, felolvasom, a mailt ugyan ön is benne volt cécézve, mellékelve. Köszönöm az e-mailt, amelyben az adott irányelvről szól. Minden egyes módosítót figyelmesen megvizsgáltam az eljárási szabályzat alapján. Az eljárási szabályzat nem mondja ki azt, hogy egy módosítónál többet kellene lefedni. Ellentétben ezzel az 161 e négyes bekezdése alapján a kompromisszumost e, eseti alapon kell megvizsgálni, a kompromisszumos természete alapján. Az Ample bizottság így jár el. Korrektül mondta ön azt, hogy a kompromisszumos módosítók ebben az anyagban nem, nem mindig teljesen mutatják azt, hogy ö, mit hogy mely módosítókat fedik le. De E, ezek közül egyik sem ilyen, mert e, mindegyik már meglévő e, módosítókat fed le. Ezért kértem azt a titkárságtól, hogy a végső verziójában a dokumentumnak és a szavazólistában is így szerepeljenek a kompromisszumos módosítók. Minden kompromisszumos módosító elfogadható, ami a második pontját illeti. Megint a 161-es cikk alapján látjuk, látjuk, hogy a módosítók listájánál a, a, a fontossági lista az a szövegből adódik, és ha mondjuk ugyanarra a szövegre vonatkozó két módosító van, akkor azt képez prioritást, amely legtávolabb esik az eredeti szövegtől, és hogyha azt megszavazzák, akkor az összes többi módosítót elutasítjuk, okafogyottá válnak. És ha kétel merül fel a prioritási sorrendről, akkor az elnök dönt arról, ha pedig minden módosítót elutasítanak, akkor a szöveget elfogadottnak tekintjük a eh, redeti verziójában. Mindennek. Tehát elmondása után azonnal kezdjük, egyes kompromisszum BB2 mellette. of opinion of tabling office. A módosítok be... Have this right. Én, én, nálam rendben van. Nem? Ez most nem, nincs igaza. Tehát egyes cég eh, eh, hárman. Jelentéstevőként jogom van ehhez. Mellette, ellene. Tartózkodás. BB2, megnyitom a szavazást a kompromisszumos BB2 módosítóról. Tout le monde a pu voter? Mindenki tudott szavazni? Lezárom a szavazást. 21 igen, 24 nem szavazattal nem fogadtuk el. Következik a BB egyes mód kompromisszum mellette ellene, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 28 igen szavazat és 18 nem szavazat mellett nulla tartózkodásra elfogadtuk. Következik 1A cikk AAA kompromisszumos módosítója, amit két frakció nyújtott be mellette. Ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizzük az AAA kompromisszumot a harmadik oldalaján. Mindenki tudott szavazni? Lezárom a szavazást. 21 igen, 25 nem szavazat, tehát nem fogadtuk el. Szavazunk a 238-as módosítóról egy szóbeli módosítással, amennyiben senki nem kifogásolja ez utóbbit. Nem, nem, ez okafogyottá vált, mondja az elnök asszony. kettes cikk egyes bekezdés EE e kettes kompromisszuma mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Elnézést, hibát követtem el, mondja az elnök asszony, hiszen nem fogadtuk el az AAA kompromisszumot, ami a 227-es módosítót is tartalmazta, erről most szavaznunk kell. A 237-es mellett ellene tartózkodás, ezt is elutasítottuk. Most következett az EE2-es, amit elutasítottunk, Úgyhogy következik az ee e egyes, amit három frakció jutott be, mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 28 igen, 18 ellenszavazattal valóban elfogadtuk. Következik a kettes cikk A pontjából a 16-os júri módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 17-es júri mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 2 per 1 per B júri 18-es módosító mellette ellene tartózkodás azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. 21 igen szavazattal, 25 ellen szavazattal elutasítottuk valóban, úgyhogy következik a 21-es és 243-as, amelyek egymással megegyeznek mellette ellene, nem világos. A 21-243 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es módosító és a júli 19-es szintén megegyeznek, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. C pont következik, 244-es módosító, egy sor képviselő tollából, 244-es Omen Rújten és a többiek, illetve a 242 Becker úr mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Tehát ellenőrizzük a 244-242-t. Mindenki tudott szavazni? Lezárom a szavazást. 21 igen, 24 nem, egy tartózkodás, úgyhogy elutasítottuk. 245-ös 46-os jutasteindük mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 245-öst kihagytam, mondja az elnök asszony. Pont ezt mondom. Hé, 245 mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítva. 36 IMCO bizottságtól mellette ellene tartózkodás elutasítva. 247 Jutta Steinruck mellette ellene tartózkodás elutasítva. Harmadik cikk AA1-es kompromisszum, amelyet 5 frakció nyújtott be mellette, 4 frakció mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük az AA1-es kompromisszumot. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 25 igen, 19 nem szavazat mellett az AA1-es kompromisszumot elfogadtuk. A 25. oldalra lapozhatunk a szavazólistán. A 25. módosítóról, a Júri által benyújtott 25-ös módosítóról szavazunk. Ez a 25. oldal közepén látható. 24 24-en voltak a szocialisták, 25-en a néppártiak. Liberálisok. Liberálisoknak 25. oldal, szocialistáknak, EPP-nek 24. 25. tehát Júri 25-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Harmadik cikk. Harmadik bekezdése után a PPP kompromisszum következik mellette. Ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 24 igen szavazat, 20, 20 ellen szavazat, egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Következik harmadik cikk BBB kompromisszuma mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ezt is ellenőrizzük. A BBB kompromisszumról szavazunk tehát. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 23 igen szavazat, 23 ellenszavazat, tehát nem fogadtuk el. Következhet a 397-es módosító mellette. Ellene, tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de ezt is ellenőrizzük, tehát a 397-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. 21 igen, 25 nem szavazattal elutasítottuk. Következik a 3B cikk, DD 2-es módosítója, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a DD2-es kompromisszumot. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom. 23 igen szavazat, 23 ellenszavazat érkezett, úgyhogy elutasítottuk. LLL kompromisszum következik mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítva.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 egy mellene, tar, mellette, DD1, DD1 mellette, ellene, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a DD1-es kompromisszumról a szavazást. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 26 igen, úgyhogy a 20 nem szavazat ellenére elfogadtuk. Világos. A 3C cikk következik, DDD kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás. Ezt nem fogadtuk el. NNN kompromisszum. Három frakció részéről mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Negyedik cikk. C2-es kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. c egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötödik cikk, d egyes kompromisszum mellette. d egyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a D1-es kompromisszumot. Neki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 28 igen szavazat. Elfogadtuk. 17 D2-es oka, D2-es oka fogyottá vált. Akkor a hatos cikre térünk át. De még a hatos cikk előtt, az ötös cikk után, az ötös és a hatos között 461-es módosító mellette, ellene, el, elutasítva. Hatos cikk, B2-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. v egy kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Hatos cikk után 494 és Imkó közösek, erről együtt szavazunk, mellette ellene tartózkodik elutasítva. Hetes cikk, W2-es, mellette ellene, úgy gondolom elutasítottuk, de megnyitom erről a szavazást W2-ről. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 25 ellene nem fogadtuk el. w egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük a W1-ről a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 28-an mellette, 17-en ellene, egy tartózkodás világosan elfogadtuk. Aztán lapozunk. Ellapozunk a 8-as cikkig. X2-es kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. X1-es kompromisszum mellett ellene tartózkodik elfogadva. Most már nem lapozunk, 9-es cikk, de megint csak Z2 a következő oldalon mellette ellene tartózkodik. A Z2-esről ellenőrizzük a szavazást. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 27-en mellette, 18-an ellene. Elfogadtuk. Újra lapozunk. A 60. oldalra lapozunk. 62. oldalra lapozunk. A 9-es cikk végén járunk. 615-ös módosító mellette 615-ös módosító 9-es cikk mögött, mellette, ellene tartózkodik. A 615-ös ellenőrizzük, szerintem elutasítottuk. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 20 mellette, 25-en ellene valóban elutasítottuk egy tartózkodás mellett. 613-as Nagyja Hírstől mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 615-öst, mondta az elnökasszony. Tolmás szerint 613-as. Megnyitom a szavazást. 613-as javítja magát az elnökasszony is. A 613-asról megnyitom a szavazást, most pedig lezárom a szavazást. Mellette 21-en, 22-en ellene, három tartózkodás mellett elutasítottuk. 616-os módosítóról szavazzunk. Azonnal elektronikusan egyszerűbb lesz, a 616-osról elektronikus szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 21-en mellette, 25-en ellene nulla tartózkodás. Nem fogadtuk el. 614-esről szavazunk Hendel úrtól mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Kompromisszum CC1 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük a CC1-ről, a CC1-ről. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 28-an mellette, 18-an ellene elfogadtuk, tehát a CC1-et. 60-as oldalak vége felé lapozunk a tízes cikk mögött. E, E, E kompromisszum mellett kiszavaz. Ellene tartózkodik, elutasítva. A, a 644-esről szavazunk most mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 647-es Schröter asszony és Törönent asszonytól 647 mellett. Nem, okafogyott javítja magát az elnök asszony. Nem, nem, újra javítja magát az elnök asszony, nem, nem, nem. Jó úton haladtam, 647-es mellett kiszavaz, ellene, tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük, jó, a 647-est ellenőrizzük elektronikusan. Ha mindenki leadta a szavazatát, akkor lezárom a szavazást. 21-en mellette, 25-en ellene nem fogadtuk el a 647-est. Most akkor bocsátjuk a következő módosítót, a 220-ast mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük a 220-ast. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 20 mellette, 25-en ellene, elutasítva. 11-es cikkről F, F, 2-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik. Úgy gondolom elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom, majd lezárom a szavazást. 21-en mellette, 25-en ellene, elutasítva. FF egyes kompromisszumról szavazunk mellette elektronikusan. FF1 elektronikus után szavazunk. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 28-an mellette, 18-an ellene, világosan elfogadtuk. Akkor újra lapozni kezdünk, és eljutunk a 12-es cikkhez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 módosító, amely törlésre vonatkozik. Hogyha erről a törlési módosítóról szavazunk, akkor a kompromisszumokról nem tudunk szavazni, ugye mindenki tisztában van ezzel. Ki szavaz amellett, hogy a 12-es cikket töröljük? Mellette? Ellene? Ezt ellenőrizzük. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 16-an mellette, 31-en ellene szavaztak, ez világosan elutasított, tehát az MM2-es kompromisszumról megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, igen, mindenki szavazott? Akkor lezárom. 25-en mellette, 21-en ellene, egy tartózkodás mellett elfogadtuk. A titkárság listáján a 84-es oldalra rapozunk a 93-as cikkhez. Tizenhármas cikk, mondja az elnökasszony, GG2-es kompromisszum mellette a 13-as cikknél tartunk tehát. 13-as cikk, GG2-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. Úgy gondolom, hogy elutasítottuk, de a bevált gyakorlat alapján ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a GG2-es kompromisszumról. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 20 mellette, 26-an ellene valóban elutasítottuk. A GG1-es kompromisszum három frakciótól mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, de azért ellenőrizzük, hogy mindenki emlékezzen számszerűen is, hogy mi történt. Lezárom a szavazást. 28-an mellette, 18-an ellene szavaztak. Tehát valóban elfogadtuk. 14-es cikre térünk át. Ha, ha, kettes kompromisszum, két frakciótól mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Ha, ha, egyes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Ezt követően a 15-ös cikkre térünk át, Juri 45-ösről mellette ellene tartózkodik, elutasítva 15-ös cikk. Kettő kompromisszumról, a JJ1-ről és JJ2-ről szavazunk mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 16-os cikk, két kompromisszum, azonos a KK1, KK2 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 16-os cikk után. Rendben, mondja az elnök asszony. Persze, ha valaki kér, hogy ellenőrizzük, annak nem tudok ellenállni. Ellenőrizzük a 16-os cikkről, megnyitom a szavazást a 16-os cikk a KK1 és KK2 kompromisszumról elnézést, hogyha ezt nem jelentettem be. Persze itt most a ö, franciáknak érthető volt, talán a többieknek nem. Mindenki szavazott. Lezárom akkor a szavazást. 42-en mellette, 5-en ellene. Világos, hogy elfogadtuk, és köszönöm szépen az ellenést, mert ezt, ezt most láttuk, hogy mennyire jól szavaztunk. A 16-os cikket követően két azonos módosítóról szavazunk. Azonnal ellenőrizzük is, mielőtt szavazunk? Az LL1-et és LL2-t, ezek azonosak, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 17-es cikk után 804-es módosítós Rötter Türünen mellette ellene tartózkodik elutasítva. A 19-es módosító, 825-ös módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva. 805-ös módosító Hendel mellette ellene tartózkodik elutasítva. 806-os módosító mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 806-os módosítóról megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 22-en mellette, 25-en ellene nem fogadtuk el. 807-es. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítva. 808 Hendel úrtól mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítva. 809 mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítva. 810 Hendel úrtól mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. 811 ugyanattól a szerzőtől mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 18-as cikk, Y1-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk, de azért ellenőrizzük, számoljuk meg a leadott szavazatokat. Y1-esről számolunk most szavazatot. Még egyszer, tehát Y1. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 29-en mellette, 15-en ellene, 3 tartózkodás mellett. Lapozunk. 19-es cikk. 826-as módosítős Rötter Türünen. Itt egy szóbeli módosító is szerepel senki nincs ellene a szóbeli módosítónak, akkor a 826-osról így módon szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodik elutasítva. 827-es. Ugyanazon szerzőktől. Mellette. Ellene. Tartózkodik elutasítva. 828-as módosító. Ugyanazoktól mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. 21-es cikk. 21-es cikk. 829-es módosítója Hendel úrtól mellette ellene tartózkodik elutasítva. 830-as módosító Hendel úrtól mellette ellene tartózkodik elutasítva. 831-es módosító Boulin Morin Chartier mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 832-es Harkin mellette, ellene tartózkodik. Úgy gondolom elutasítottuk, de ellenőrizzük. 832-esről. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 26-an mellette, 21-en ellene. Elfogadtuk. Áttérünk az 59-es módosítós Rötter Türünen mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 60-as módosító és 61-es azonosak, tehát mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 64-es módosító. Schröter asszony, Törönen asszony mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Jó, a 64-est ellenőrizzük. Hát lehet, hogy most az egyszer tévedtem, mondja az elnök asszony, lezárom a szavazást. 26-an mellette, 20 ellene, valóban elfogadtuk. 62-es okafogyott a 63-as, és úgy, hogy most szavazunk a 65-ös módosítóról, Hughes és társaitól, mellette ellene tartózkodik elutasítva. Egyes módosító témafelelőstől IMCO egyes módosítója azonosak, tehát mellettük, ellenük tartózkodnak, ezt ellenőrizzük. Az egyes módosítóról és az IMCO egyesről szavazunk. Megnyitom, és már le is zárom a szavazást. 25-en mellette, 21-en ellene, egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Hatvannyolcas módosító Hendel úrtól mellette ellene tartózkodik elutasítva. 2 es módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva. 69-es módosító Hendel úrtól mellette ellene tartózkodik elutasítva. 70-es módosító Schröter Türünen tollából mellette ellene tartózkodik elutasítva. 71-es módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva. Recital 3, 73-as módosítós Rötter Türünen, az IMCO 3-assal egy, együttesen mellette ellene tartózkodik elutasítva. 72-es módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva. 74-es módosító Hughes úrtól és társaitól mellette ellene tartózkodik elutasítva. 76-os módosítós Rötter Törüren asszonytól, valamint az Imkó 4-es azonosak mellette ellene tartózkodik elutasítva. 75-ös módosító Stephen Hughes és társai mellette ellene tartózkodik elutasítva. 77-es Ole Ludvigsontól mellette ellene tartózkodik elutasítva. 78-as módosító Stephen Hughes és társai mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Imkó 5-ös módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 79-es módosító Stephen Hughes és társai mellette, Szeretnék, hogy ellenőrizzük? kérdezi az elnökasszony. 79-es módosító mellett, ellene, tartózkodik elutasítva. Recital 4-es. 85-ös módosító Schröter Türönen asszonytól mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. 84-es módosító Nagyja Hírstől egy szóbeli módosítóval. Nagyja Hírs javasolta, ha nincs senki ellene, akkor a 84-est így módon módosítva szavazzunk róla, mellette ellene tartózkodik. Szerintem elfogadtuk. NN1-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, ezt ellenőrizzük. Ellenőrizzük tehát az NN1-es kompromisszumot. Lezárom. Ha mindenki leadta a szavazatait, akkor lezárom a szavazást. 26-an mellette, 17-en ellene elfogadtuk. Most a négyes preambulum után, hogy Imkó 7-es, Juri 2-es és a 86-os azonosak, tehát mellette, ellene, tartózkodik, el is fogadtuk. 5-ös preambulum, 87-es módosító mellette, ellene tartózkodik, Elutasítottuk. Nyolcas Imkó mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Imkó kilenc mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Jó, akkor az IMKO 9-esről ellenőrizzük a leadott szavazatokat. Ha mindenki szavazott, le is zárom. 26-an mellette, 17-en ellene, teljesen igazuk volt, akik kérték az ellenőrzést, elfogadtuk. Hatos preambulum F, F, F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. át is térünk a hatos preambulum utánra a há hármas, a Juri háromra, Juri három mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30-as módosító mellett, há, hármas, nem, ki, 90-es, 90-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 91-es módosító Hendel úrtól mellette ellene tartózkodik, elutasítva 92-es Rötter Törünen mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 7-es preambulum 11-es Imkó mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as preambulum P, P, 2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elutasítva. P P egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Ezt azért ellenőrizzük, ezt a kompromisszumot, pp egyes kompromisszumot ellenőrizzük, megnyitom róla a szavazást. Tout le monde a pu voter, le Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 21 igen szavazat, 21 ellen szavazat, egy tartózkodás. Úgyhogy valóban elfogadtuk. 98-as Thomas Mann mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es preambulum bekezdés GGG kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 99-es módosító mellette. Ellene Többen szavaznak, mert, tehát 99-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Százas módosító mellette. Ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 18 igen szavazat, 25 ellen szavazat érkezett, 3 tartózkodás, úgyhogy nem fogadtuk el. 101-es módosító mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítva. 10-es preambulum bekezdés, QQ1-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. A QQ1-est. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 25 igen szavazat, 22 ellenszavazat. Elfogadtuk. Következik a tizedik Brambul bekezdés RR1-es kompromisszuma mellette. Mellette, RR1-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. szintén 10-es preambulum bekezdés, 112 ről 113-as Stephen Hughes, együtt szavazunk róla mellette, mivel egymással megegyeznek, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 11-es preambulum bekezdés, OO1-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 117-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük a 117-est. Megnyitom a szavazást. Egy szocialistával többen szavaztak, Bulman úr. Tehát egy szocialistával többen szavaztak, mint kéne. Jó, lezárom a szavazást. 21 igen, 26 nem. Úgyhogy nem fogadtuk el. A 118-as következik mellette ellene, tartózkodás elutasítva 114 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 119 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 120 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 12-es preambulum bekezdés SS kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodás, ellenőrizzük az SS-t, hogy elfogadtuk-e. Mindenki szavazott? Egy szocialistával többen szavaztak. Túl sokan vannak a szocialisták. Jó, most már rendben van a helyzet, úgyhogy lezárom a szavazást. 29 igen, 14 nem, szavazat, 3 tartózkodás, úgyhogy elfogadtuk. Következik a 13. parambon bekezdés 124-es mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Thomas Mann szeretné, hogy elf- ellenőrizzük, szerintem nagy, elfogadtuk, nagy többséggel. Júri 4-es következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 16-os az imkótól mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es preambulum bekezdés, TT1-es mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük a TT1-es kompromisszumot. Néha nem elég túl magasra a karjukat, mondja az elnök asszony. Mindenki tudott szavazni? Akkor lezárom. 24 igen szavazat, 22 ellen szavazat, igazuk volt, elfogadtuk. A 14. preambulum bekezdés folytatódik, 150, 120 5-ös és az IMCO 18-as, külön szavazunk, az officially szó nélkül, tehát a 135 és IMCO 18-as mellett, első része mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az officially szót ki szeretné hozzátenni, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Huszonhárom igen szavazat, 23 ellen szavazott, úgyhogy nem fogadtuk el. 15. preambulum bekezdés, UU1-es kompromisszum C'est pas possible de faire ça. Hát ilyen nincs. UU1-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 29 igen szavazat, 18 ellen szavazat, úgyhogy elfogadtuk. 137-es módosítós Schröter és Turunen, illetve az Imkó 19-ese, együtt szavazunk róluk mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 16. preambulum bekezdés VV1 mellette. Ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a VV1-es kompromisszumot. Um, le... Kérem, a szavazás közepén ne beszélgessenek, így nem lehet koncentrálni. Lezárom a szavazást. 22 igen, 22 ellen szavazat nem fogadtuk el, következik a VV2. Elektronikusan szavazunk róla. Tout le monde a pu voter? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 25 igen, 22 nem szavazat. Elfogadtuk. 16. preambulum bekezdésnél tartunk, 150-es módosító Schröter Turunen, illetve Imco 21-es mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizni szeretnék? Nem. Akkor 17-es preambulum bekezdés WW1-es e mellette. Ellene, tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrzést kérnek. Jó, a WW1-esről e elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 28 igen, 19 nem, abszolút igazuk van. Elfogadtuk. A 17. preambulum bekezdés Nagyja Hír 153-as módosítójával folytatjuk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Még mindig ugyanaz a preambulum bekezdés 154-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 155. Schröter Turunen mellett két részben, első rész. A fekete lista szavak nélkül mellette ellene, tartózkodás, elutasítva, második rész, okafogyott, 156-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 157-esről is szavazunk két részben, első rész. Az as far as possible nélkül mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva második rész, okafogyott, úgy a 20, IMKO 22-esről szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 158-as Thomas Mann mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as Brambul bekezdés 159-es Hughes mellette ellene tartózkodás elutasítva 160-as Schröter Turunen mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 110-es, nem, 10-es az adótól mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 10-es módosító indítványt, megnyitom a szavazást. Mindenki tudott szavazni? Akkor lezárom a szavazást. 25 igen, szavazat 19 ellen, szavazat 3 tartózkodás, elfogadtuk. 21-es bekezdés, 11-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 22-es Elfogadtuk. 22-es preambul bekezdés 161-es Thomas Mann mellette. ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 161-est. Lezárom a szavazást, ha mindenki szavazott. 26 igen szavazat, 21 ellenszavazat érkezett, elfogadtuk így a júri 8-as okafogyottá válik. 23-as preambulum bekezdés 12-es módosítója az előadó asszonytól. Nem. Az FF2-vel mi történt? Az már olyan rég volt. Az FF2-es elutasítottuk, tehát az FF2 tehát nem fogadtuk el, úgyhogy erről szavazhatunk a 12-es mellett, tehát kifoglalálást, ellene, tartózkodás, elutasítva. Na jó, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 12-es módosító indítványt a jelentéstevőtől. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 25 igen, 22 ellenszavazattal elfogadtuk. 163-as és a 24-es imkó, tehát okafogyottá válnak, valamint a 162-es és a 161-es is, és következik a 24. preambulum bekezdés. Itt hetes darab törlésre vonatkozó módosító indítvány van, ki támogatja ezeket, hogy a 24-es preambulum bekezdést töröljük. Ellene ki van tartózkodás, Ellenőrizzük tehát a törlésre vonatkozó hét módosító indítványt. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 25 igen, 22 nem szavazat érkezett, tehát elfogadtuk és így nincs több kompromisszum, hanem következik a 25. preambulum bekezdés, ahol két kompromisszumos módosítónk is van, amelyek törlést irányoznak elő, illetve még 9, 10, 11 törlésre vonatkozó módosító indítvány, tehát összesen az 13, hogy a 25-ös preambulum bekezdést töröljük. Mellette. Tehát ki támogatja azt, hogy töröljük a 25. preambulum bekezdést, ellene kiszavaz, ki tartózkodik. Szeretnének ellenőrzést? Akkor a 25. preambulum bekezdést töröltük. Következik a 118-as Thomas Handel módosító mellette. A többi módosító okafogyottá vált, mert töröltük azt a preambulum bekezdést, úgyhogy jön a 188-as, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 26. preambulum bekezdés, III 1-es kompromisszum, és III 2-es kompromisszum, valamint 10 módosító indítvány, 12 tehát összesen, amelyek azt javasolják, hogy a 26-os preambulum bekezdést töröljük. Ki támogatja ezt a törlést? Ki ellenzi? Tartózkodás? Elfogadtuk. Úgyhogy a 26. A következik a 199-es módosítóval mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 26A 200-as módosítója Moren Sátyé és Bulla mellette. Ellene tartózkodás ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 200-as módosító indítványt. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 18 igen szavazat, 22 ellen szavazat érkezett, úgyhogy nem fogadtuk el. 27-es preambulum bekezdés, az előadó 16-os számú módosítója, amely ezt szeretné törölni mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Következik az IMCO 28-as bekezdése. Mm, előbb még ellenőrizzük a 16-os módosítót az előadótól. 16-os módosítóról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Ja, trop de Monsieur Horry, vous devez choisir. Voilà. Donc le vote est clos. Lezárom a szavazást. 25 igen szavazat, 22 ellen szavazat, úgyhogy valóban elfogadtuk ezt a módosítót. A következők tehát okafogyottá válnak, a 28. preambul bekezdés 17-es módosítója jön, ez is egy törlésről szól, mellette. Ha 17-es módosítót megszavazzuk, akkor a kompromisszumokra már nem is kell szavazni. De hát mivel az e EPP is bele folyt a kompromisszumok, Na jó, akkor a 17-es mellett kiszavaz. 17-es mellett. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Na jó, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. le monde a pu voter? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 18 szavazat mellette, 29 ellene nem fogadtuk el, így következhet az YY1-es kompromisszum és az YY2-es, ezek megegyeznek egymással, mellette ellene tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük. Tehát az YY1 és YY2-es kompromisszumok. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, ha mindenki szavazott. 42 igen, 5 ellen szavazott, 0 tartózkodás mellett elfogadtuk. 18-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. elfogadtuk. 29-es preambulum bekezdés két módosítója, amelyek egymással megegyeznek, 204-es és IMCO 30-as mellette. Ellene, tartózkodás. Mm, már megint nem emelgetik a kezüket, úgyhogy ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 25 mellette, 18 ellene, egy tartózkodás, úgyhogy elfogadtuk. 30-as preambulum bekezdés, 19-es módosító mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es preambulum bekezdés, 207-es Handel mellette. Thomas Mann javítja magát az elnök asszony. Mind a kettő. Thomas 207-es Thomas Mann-tól mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 207-est. Le vote est ouvert. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 21-en szavaztak mellette, 24-en ellene, és hát a Tomaszok vesztettek. Sajnálom. Ezt tehát elutasítottuk, és következik Következik 33-as preambulum bekezdés, 213-as módosító mellette. 213-as mellette. Ellene. Na jó. A 213-asról szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Nem fogadtuk el. Úgyhogy szavazunk a 214-esről, Schröter és Turunen asszonyok módosítára mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 33-as preambul bekezdés 215-ös módosítása mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 34-es preambulum bekezdés 216-os módosító mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. Következik a teljes jelentéstervezetről szóló szavazás elektronikus módon. Megnyitom a szavazást. Egyel több néppárti képviselő szavazott. Egyel több néppárti szavazott most már jó, lezárom a szavazást. 23 igen szavazat, 18 ellenszavazat és 6 tartózkodás érkezett, úgyhogy a jogszabály tervezetet így módosítva szintén szavazásra bocsájtom elektronikus módon. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Le vote clos. Lezárom a szavazást. 22 szavazat érkezett mellette, 18 ellen és 6 tartózkodás. Most pedig a mandátumról szavazunk. Valaki szeretnie, hogy egy röviden felfüggesszük az ülést, vagy mindenkinek minden világos? Igen, elnök asszony. A mandátumról fogunk szavazni, de nem lenne jobb, hogyha először plenárisra megyünk. Tegnap is az EPP frakcióban e- így állapodtunk meg. Azt mondtuk, hogy a plenárison, tehát hogy a plenárisra menjünk először, szerintem sokkal jobb lenne. Ja. Akkor egy percet szeretnék kérni, hogy döntsünk arról, hogy erről az ügyről megkezdjük-e a vitát, vagy ne. S'il vous plaît. Kérem. Azt javasoltam tehát, hogy hiszen a szabályok értelmében a 100 60-as cikk értelmében, 70-es cikk értelmében, hogyha tárgyalásokat kívánunk nyitni az így meghatározott mandátum alapján, akkor ahhoz legalább 25 igen szavazat kell, hogy a tárgyalásokat megkezdhessük. Azt javaslom, tehát két megoldást is javaslok, hogyha bizonyos frakciók szeretnék, hogy felfüggesszük az ülést, hogy az álláspontjukat kialakítsák, akkor ezt megadom nekik, ezt a lehetőséget. De van egy másik lehetőség is, amit szintén szeretnék most felvetni önöknek. Ez minden frakciónak lehetővé teszi, hogy kifejtse azt, hogy milyen álláspontot képvisel a mandátum, a tárgyalási mandátum megnyitásával kapcsolatban. És egy harmadik lehetőség is van, ami a kettő kombinációjából áll, egy percre felfüggesztjük az ülést, és utána minden frakció elmondja, hogy milyen álláspontot foglal el a tárgyalási mandátum megnyitásával kapcsolatban. Ez minden frakciónak elfogadható-e? Legalábbis a néppártnak úgy tűnik, hogy elfogadható, akkor most 5 percre felfüggesztem az ülést. Ja! Csendet kérek. Si tout le monde veut bien reprendre. Kérem mindenki foglalja el a helyét. Kérem mindenki foglaljon helyet. Bien. Jó. Akkor megadom a szót Őri úrnak. Igen, az gondolom, hogy nem teljesen úgy alakult a szavazás, ahogy szerettük volna, de végül is egészében véve azt gondoljuk, hogy ez egy elfogadható alap ahhoz, hogy megkezdjük a tárgyalásokat, tehát mi a mandátum kiadása mellett kívánunk szavazni. Um, Alejandro Szerkász, Alejandro Szerkász a szocialista frakció részéről. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos pillanat a parlamenti ciklusunk során, fontos jogszabálytervezetről van szó, a sok ágazatot érint, és az európai társadalom is érdeklődéssel várja, hogy mi fog történni. Olyan helyzetben találjuk magunkat, ahol még a szakbizottságunk is mélyen megosztott. Konszenzus alapú megoldás helyett néhány extrém Mm, véleményt is elfogadtunk, egy olyan szöveg alakult ki, ami az észszerű tárgyalásokat nem teszi teljes mértékben lehetővé, hiszen annyira ellentmondásosak a vélemények és az álláspontok. Úgyhogy ha a tár- tanácsal akarjuk így megkezdeni a tárgyalásokat, akkor az ugyanolyan lenne, mint hogyha egy nagyon gyenge álláspontból kiindulva kezdenénk meg a tárgyalásokat. Ezzel kihívjuk magunk ellen a sorsot, és nem egy nagyon sok munkást és nagyon sok országot érintő nehéz problémára találunk könnyen megoldást, hanem kudarcra ítéljük a tárgyalásokat. Szerintem az észszerűség azt sugalja, hogy az extrém véleményeket próbáljuk meg félretenni, és a plenáris előtt próbáljunk meg konszenzusra jutni, hogy egységesebb legyen az álláspontunk, ami hatékonyabb lenne, és jobban tudnánk képviselni a parlamentet egy egységesebb alapon, amikor már leülünk a tanácssal tárgyalni. Szerintem a frakciónk azt javasolja, hogy ne szavazzuk meg ezt a mandátumot, hanem előtte a plenárison tárgyalunk még erről. A liberálisok nevében most pedig Nagyja Hirsch kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Mi is konzultáltunk egymással. Sok álláspont észszerű. Amiről szavaztunk. De jobban szeretnénk, hogyha megkezdenénk a tárgyalásokat most. És támogatnánk a tárgyaló csoportot, hogy haladjunk, és majd kialakul, hogy mennyire marad ennyire ellentétes az álláspontunk. Köszönöm elnök asszony, Magyze Lambert asszony, mi is úgy érezzük, hogy pozitív irányba mozdultunk el a mai szavazással, úgyhogy mi támogatjuk a tárgyalás megkezdését. Az ECR nevében Kamnok úr kap szót. Nem kér szót. A GUE nevében Rendon úr kap szót. Véleményünk szerint nem kielégítő ez az eredmény ahhoz, hogy tárgyalásokra neki menjünk de ezzel a mandátummal. Pour le groupe EFT, il n'y a pas de représentant. EFT-nek nincs képviselője, de igen, tessék. Terror az ÖFD-től. Akkor most arról szavazunk, Nem hallottuk sajnos tolmácsokként a választ az utolsó ö, felszólalótól. Az e, ÖFD-től lenne szíves újra elmondani a véleményét, mert nem volt tolmácsolás. Kannatamme neuvotteluvaltuuksien antamista. Támogatjuk azt, hogy most megadják a, a, támogat, a mandátumot. Mikrofonnal kérnénk szépen az elnök asszonyt. J'ouvre donc le... Megnyitom a szavazást tehát a mandátum megadásáról azon alapján, amit most megszavaztunk, de emlékezünk arra, hogy 25 szavazatra van szükségünk hozzá. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 30-an mellette, 17-en ellene. A mandátumot tehát megadtuk. de még nem fejeztük be a szavazást, és az előadónk azt kérte, hogy szólhasson. Tessék, megadom neki a lehetőséget előadó asszony legyen szíves ülve maradni, foglaljon helyet, és még két ö, másik szavazásra kerül sok, kérném legyen rövid, de természetesen megadom önnek a szót. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja chciałam tylko bardzo... Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Azt szeretném mondani, hogy mennyire hálás vagyok minden képviselőnek, asszisztensnek, tanácsadónak, akik hozzájárultak ehhez a dokumentumhoz. És ezen a munká, ezt a munkát tovább folytatjuk, a munkavállalók védelmét és a munka ö, ö, adók lehetőségeit is majd tovább fejleszti még. Igen, a szavazásra igen fogós, kemény szavazásra került sor. Ezt most lesz is zárom, úgyhogy a 36-os napirendre térünk vissza. Hendel úr, határokon átnyúló kollektív tárgyalások és transnacionális társadalmi párbeszéd témában. Az egyes bekezdés előtt 42-es módosító Ludvigson túl mellette ellene tartózkodik, elutasítva. C. Kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Elnézést, éppen szavazás közepén vagyunk, kérem, csendesüljön a terem de kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 55-ös módosító Ludvigszontól mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 56-os módosító Odi úrtól mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 57-es módosító Cornelissen asszonytól mellette ellene tartózkodik elutasítva. 58-as módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva. 59-es módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva. 60-as mellette ellene tartózkodik elutasítva. 61 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük, tehát a 61-es módosítót. Megnyitottam a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 22 mellette, 23 ellene, elutasítva. 62-es, mellette ellene tartózkodik elutasítva. 23 mellette ellene tartózkodik. A 63-as mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 63-ast. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Lezártam a szavazást. 20 mellette, 22 ellene nem fogadtuk el. 64-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 65 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 67-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 68-as? Nem, a 67-est ellenőrizzük. Ha mindenki látta a szavazatát, akkor lezárom a szavazást. 19-en mellette, 25-en ellene, elutasítva. 68-as módosító mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. 66-os módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. 69 Kozzolino visszavonták, tehát a 70-esről Szeri Eszájától mellette ellene tartózkodik elfogadva. E kompromisszum három frakciótól mellette ellene tartózkodik. Úgy gondolom elutasítottuk. Ellenőrizzük, jó? Ellenőrizzük az E kompromisszumot, megnyitom róla a szavazást. Ha mindenki leadta a szavazatait, lezárom a szavazást. 21-en mellette, 23-an ellene, valóban. Elutasítottuk. Akkor a 72-esről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodik. Most már nem szavaznak? 72-es, tessék szavazni mellette. Megnyitottam a szavazást, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 22-en mellette, 21-en ellene szavaztak. Elfogadtuk a 72-est. A többi módosító oka fogyott, 5-ös bekezdés 76-os módosítóját visszavonták, tehát most az F kompromisszumról három frakcióból szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodik. Ellenőrizzük. Az F ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 35 mellette 8 ellene teljes mértékben elfogadtuk. Hatos bekezdés, három törlési módosító együtt, 82, 83, 84. Ki van amellett, hogy töröljük? Ellene? Tartózkodik? Elfogadva. Nyolcvankilences módosító mellette 89-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 90-es Ludvigson mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 91 Klivettitől mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 92-es módosító Ludvigsontól mellette ellene tartózkodik elfogadva. Hetes bekezdés. Három tő, négy törlési módosító. Együtt szavazunk mellette. Ellene tartózkodik. Ellenőrizzük, mert már nem nagy a ö, szavazati készség. Ki van amellett, hogy a hetes bekezdést töröljük? Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, ha mindenki leadta a szavazatát. 20 mellette, 20 ellene, elutasítva. Akkor a 97-es Őri Csaba módosító mellett kiszavaz ellene, tartózkodik elfogadva. 99-es módosító Becker úr törlést kér benne. Nem, javítja magát az elnök mondja, 98-as amely a 97-essel kompatibilis mellette a 98-asnak ellene tartozkodik, elfogadtuk. 99. Becker úr mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. A 99-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 21. 21. Nem fogadtuk el ha kompromisszumról szavazunk, tehát mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 9-es bekezdés 4 törlési módosítóval, amely a 9-es bekezdés törléséről szól, ki szavaz emellett, ez ellen, tartózkodik, ellenőrizzük. Ha mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást. 22-en mellette, 20 ellene szavaztak. Elfogadtuk. A kompromisszum fogyott, tízes bekezdésre tárunk át öt törlési módosítóval. Ki szeretné, hogy a tízes bekezdést töröljük, mellette, ellene? Tartózkodik? Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Mikrofonnal kérnénk. Mikrofonnal kérnénk az elnök asszonyt. 22 mellette, 20 ellene, valóban elfogadtuk. Tízes bekezdés, 122-es módosító szeriászája mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 122-est. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Lezárom a szavazást. 15-en mellette, 22-en ellene, 5 tartózkodás mellett valóban elutasítottuk. 123 Ludvigson mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 124 Cornelissen Schröter mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 11-es bekezdés, 125-ös törlési módosító mellett ellene tartózkodik, elutasítva. Most akkor a K kompromisszumról, négy frakciótollából szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 12-es bekezdés 3. A törlési módosító. Ki szeretne, hogy a 12-es bekezdést töröljük mellette, ellene tartózkodik? Azt gondolom, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki leadta a szavazatát, lezárom. 22-en mellette, 20 ellene, valóban elfogadtuk. 13-as bekezdés, 137, Ludvigson mellette. Ellene. Tartózkodik, elutasítva. 138 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. 139, ellenőrizzük a 138-as, tessék! Ha mindenki látta a szavazatát, lezárom. 36-an mellette, 6-an ellene. Valami történt itt, szerintem, mondja az elnök azt, hogy mert elfogadtuk, de hát óriási többséggel. 139-es módosító Ludvigson mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 140 módosító mellette, ellene tartózkodik. Nem világos, úgyhogy ellenőrözzük a 140-est. Ha mindenki szavazott, akkor lezárjuk a szavazást. 20 mellette, 16-an ellene, 5 tartózkodás mellett elfogadtuk, 141 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva, 142 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva, 143 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. 13-as után emmes kompromisszum mellett ellene tartózkodik elfogadva. 14-es bekezdés 144, Nagyja Hírs és többiek mellette ellene tartózkodik elfogadva. Most a vizákról. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodik elfogadva. Kettes, ugyanattól a szerzőtől mellene, mellette ellene tartózkodik. Fogadtuk. Hármas, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes, mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Ötös, Cornelissen Sötter mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 17-es recital. Ki szeretné, hogy a 17 es töröljük mellette? ellene tartózkodik, nem világos. Én legalábbis nem látom át. Ellenőrizzük. A, hatos pre, a 17-es preambulum törlésével kapcsolatos blokkot. Le vote est ouvert, tout le monde a pu voter, le vote est clos. 20 pour. 20 mellette, 21-en ellene, tehát nem fogadtuk el. Akkor most a 11-es módosítóról mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 12-es ugyanattól a szemét. Ellenőrizzük az előzőt, a 11-est ellenőrizzük. Le vote est ouvert. Tout le monde a pu voter, le vote est... Lezárom a szavazást. 21 mellette 16 ellene 4 tartózkodásra elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 13-as ugyanattól mellette ellene tartózkodik, elutasítva. A kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. B, B preambulum Vous êtes sûr Nous pouvons voter l'amendement. 19 módosítás módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 19-es módosító indítvány. 19-es. Az jelentéstevő ellenzi. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 19 igen, 21 nem szavazott, úgyhogy nem fogadtunk el. Következik Következik a 20-as mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette. El, 21-es oka fogyott, mondja az elnök asszony. A 21-es oka fogyott, következik a C preambul bekezdés 22-es, 23-as módosítója mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk a törlést. D preambul bekezdés 26-os módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es módosító Ludvigson mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. E preambulum bekezdés mellett 29-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as kompatibilis, úgyhogy szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 31-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. EB preambulum bekezdés 32-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. F preambulum bekezdés 33-as mellette ellene tartózkodás nem világos. Ellenőrizzük a 33-ast. Mindenki szavazott a 33-asról? Szeri Eszelje. 33-as, 33-asról szavazunk. Éppen Szeri Eszelje tollából a, az előadó ellenzi. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Huszonegy igen szavazat, 20 szavazat érkezett, elfogadtuk. Úgyhogy következhet a 34-es módosító. Cornelissen asszonytól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. G preambulum bekezdés, B kompromisszumot visszavonták. Úgyhogy a 35-ösről szavazunk mellette. Ellen. 35-ös módosító indítvány. A jelentéstevő ellenzi. 35-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 36-os mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 37-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 38 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 39 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 40 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. a Nőjogi Bizottság célja okafogyottá vált, úgyhogy az egész szövegről szavazhatunk. A 40 es szeretné valaki ellenőrizni. Jó, ellenőrizzük a 40-est. Megnyitom a szavazást a 40-esről. Mindenki tudott szavazni? Lezárom a szavazást. 21 igen, 20 nem szavazat. Úgyhogy valóban elfogadtuk. Szavazunk az egész szövegről elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 31 igen szavazat, 6 ellenszavazat, 3 tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. Azt javaslom, hogy a következő szakbizottsági ülésre toljuk el a három felmaradó napirendi pontunkat. Köszönöm szépen a munkát, köszönöm a tolmácsok munkáját is. És legközelebb szakbizottsági ülésünkön július 8-án találkozunk.